Az elnök. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Äh, Protokoll... Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szöveget ö, megkapták. Van-e bárkinek ellenvetése? Akkor ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet véglegesítjük. A tanács elnöke